Okay, colleagues, if everyone can start taking their seats. Kedves. Can everybody start taking their seats? Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Thank you, colleagues. Köszönöm. Please be quiet, either sit down or please. Not going to be very long committee meeting. But we... Kérem, hogy aki nem ide tartozik, az eh, távozzon, a többiek pedig foglaljanak helyet. So, a kollégák is tudják, hogy három bizottságnak a közös tanácskodásán vagyunk, költségvetés, külügy és fejlesztési bizottság, ezért itt van a sok elnök a pódiumon. Kollégák, még egyszer kérek mindenkit, hogy csendesedjen el. Szeretném elfogadtatni a napirendtervezetet Az egyetlen oka, hogy összejöttünk, az Európai Fenntartható Fejlődési Alap, valamint az EFA garancia és EFA garancia alap létrehozása, erről kell szavaznunk, elfogadtuk a napirendet, nincsen bejelenteni, valami ez a második napirendi pont. Ez egy eh, el, előzetes megállapodás, hogyha el tudjuk fogadni, akkor a vita szerda délután lesz, az, a szavazás pedig csütörtökön, ez gyors eljárás, a Három szakbizottság előadói és társelőadói csatlakoztak hozzá. Esetleg az alelnöknek van mondani valója, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy Jean Arthur eh, elnököt, a Költségvetési Bizottság elnökét kimentsem. Sajnos nem tudott ma eljönni. Nagy érdeklődéssel követi ezt az ügyet. Viszont én szeretnék rámutatni ennek az ügynek a fontosságára. Nagyon sok oka van annak, hogy lényeges ez a téma, de a legfontosabb az, hogy az európai állampolgárok nagy többsége szeretné, hogyha mi mindent megtennénk azért, hogy segítsünk az érintetteken, hogy hazájukban maradhassanak, illetve segítsünk a tranzitországokon is. Ez a legfontosabb érv az FSD létrehozásában, tegyünk is bármit, ezért mondom, hogy e tekintetben lépjünk tovább. Lépjünk, ezt a javaslatot kaptam tovább, tehát harmadik pontként a jegyzőkönyvek elfogadása, ez az április 14 -e és 24 -e ülésekre vonatkozik. Ha van valakinek mondani valója, küldje el a titkárságnak, hogyha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak vesszük. Negyedik pont, szavazás. De a szavazás előtt ez ugyan a három szakbizottság és három társ jelentéstevő bevonásával készült történelmi jelentőségű vélemény. Kukán úr a külügyi bizottság nevében tessék. I think, uh... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény nagyon sok munkát követelt, de rekordidő alatt sikerült elfogadni, eredeti a formátum, a három társelőadó dolgozott rajta, köszönöm mindenkinek a munkát, mindenkinek, aki részt vett a viták lefolytatásában. Különös köszönet illeti a két társ előadó, Tugádi Zabál és Zubzurika kollégáimat. Azt kell még elmondanom, hogy mindez bizonyítja azt is, hogy az Európai Parlament úgy tud kezelni egy ilyen fontos ügyet és összetett ügyet, hogy közben kiegyensúlyozza a különböző érdekeket. Kérem minden kollégámat, hogy igennel szavazzon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. And now, Most uh, kolléga a Fejlesztési Bizottság nevében köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a másik két jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is illetve a munkatársainknak kiváló volt az együttműködés. Szeretném megköszönni a három szakbizottság elnökeinek, koordinátorainak is a munkáját. Hosszú és nehéz tárgyalási folyamat volt ez, de mindenki együttműködött benne. Nagyon fontos és konstruktív dolog, hogy tudtuk kölcsönösen támogatni egymást, hogy a parlament egységes, megalapozott álláspontot hozzon létre. Nagyon nagy örömmel szavazók az FSD ról szóló szövegről, ami egyébként 44 milliárd befektetést tud mozgósítani. Az afrikai és keleti szomszédsági beli államok támogatására növekedés, tisztességes munkavállalás, fiatalok, nők, kis- és középvállalkozások támogatása, ez a fő cél. Az ELFA végrehajtása nehéz feladat lesz, de az Európai Parlament szerepe ebben nagyon lényeges. Az, hogy stratég, a stratégiai testületben megfigyelőként jelen legyen, és a különböző eszközeit felhasználja, gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy kövessük ezt az eszközt, hogy a céljait betöltse. Minden esetre biztos, hogy az EFA nagy siker lesz az Európai Unió számára, az Európai Unió érdekeit fogja előmozdítani, és arra biztatok mindenkit, hogy szavazzon igennel. Köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban. Garia Szabalasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian alig várjuk, hogy szavazhassunk. Egy mondatban csak annyit tudok elmondani, hogy ennek az alapnak a célját és a kialakítását is sikerült javítanunk, ezért igen, a szavazatom a társ előadóknak szeretnék köszönetet mondani, a három szakbizottság sokat dolgozott ezen, nagyon pozitív együttműködésben, sokat tanultunk ebből. A Költségvetési Bizottság nevében szeretnék rámutatni, hogy a titkárságnak nagyon sok köszönet jár. Már az magában a három szakbizottságnak a koordinálása nagy munka volt. A technikai trialógusokban több órát töltöttünk az egyeztetésekkel, a politikai trialógusokon pedig még inkább tudtunk központosítani a politikai problémákra. Négy hónapnyi munka áll mögöttünk, mindenkinek köszönet jár ezért. Frakcióm titkárságának is szeretnék köszönetet mondani. Okay, colleagues. Egy lépésben szavazunk a csomag egészéről úgyhogy gyorsan végezni fogunk vele. Most meg is nyitom a szavazást. Vote is I've got Nyitva a szavazás, van néhány ember, akinek nincs itt a szavazókártyája, de nekik itt van a nevük előttem. Szavazott-e mindenki? Most lezárom a szavazást. Nem, ha kiáltásokat hallok. Technikai probléma merült fel. Hirtelen megváltoztak a számok 89-ről 75-re a szavazatok száma. Tudom, hogy sokak, néhány embernek nincs itt a kártyája, de őket majd hozzáadom. Minden esetre most kezdjük újból. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. 76 igen, ten nem szavazattal, három tartózkodással. Nincs mit ellenőrizni, egyértelmű az eredmény. Ez nem ellenőrzés volt, hanem név szerinti szavazás. Köszönöm mindenkinek a részvételt, nagyszerű munkát végeztem. Nyolc Isabel Thomas. The Development Committee will start at 8 o'clock in... 8 órakor kezd a Fejlesztési Bizottság.